Igaza van, a kollégák foglaljanak helyet, hogy kezdhessünk. Ki beszélt egyáltalán? Ki, ki beszélt? Ja, ön asszonyom, köszönöm szépen, hogy figyelmeztet a kollégákat. Köszönöm. Akkor most szeretném megnyitni az ülést egy közleménnyel. Luis Manuel Díaz volt miniszter, a venezuelai szociáldemokrata miniszter tegnap megölték. A választási kampány alatt egy találkozón Venezuelában. Egy olyan esemény volt, ahol a karakaszi bebörtönzött polgármester felesége is ott volt. Tintó polgármester felesége. Tehát ennyit az ottani helyzetről. És az elnökök konferenciáján Schulz elnök bejelenti, és a delegációnknak pedig joga lesz hivatalosan ott lenni a választások alatt. Tehát nem választási megfigyelőként leszünk ott, de delegációként jelen lesz az Európai Parlament a venezuelai választásokon. Ez az, amit mindenképpen közölni szerettem volna. És akkor most tényleg Venezuelára térünk át. Van egy, volt egy előkészítő missziónk november 4-től 7-ig a következő tagokkal. Maura. Most megkérném a delegáció tagjait, hogy számoljanak be néhány szóban a delegáció utazásáról. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, elhangzott, amit el kellett mondanom, leg, legfontosabb. Az Európai Parlament februárban, tavaly februárban és idén is elfogadott egy állásfoglalást, mely felhatalmaz bennünket arra, hogy egy missziót küldjünk Venezuelába, felmérendő az ottani politikai helyzet alakulását. Ezt a missziót az érintett frakciókkal együtt állítottuk fel, annak érdekében, hogy Brock úr vezetésével megszervezhessük ezt a delegációt. Ám nem adódott lehetőség erre az útra, mert az ottani kormány nem tette lehetővé az kiutazást, a beutazást pontosabban. Később aztán egy kisebb misszió három képviselővel került megszervezésre, amelyről Brok úr is beszélt. Három frakció képviseltette magát, tehát a szocialisták, a néppárt és az ALDE. Utazott aztán végül ki egy kisebb formációban. E misszió utazása előtt megpróbáltunk hivatalos engedélyt beszerezni a venezuelai kormánytól, ám ők nem voltak hajlandóak diplomata vízumot kiadni nekünk. Ennek ellenére kiutaztunk, kiutaztak a képviselők, szerettük volna minél gyorsabban megismerni a helyzetet. Így aztán Brock úr is engedélyt adott arra, hogy ez a kisebb csoport kiutazhasson. Bár nem volt hivatalos státusza a e delegációnak, és nem is fogadtak a venezuelai kormány részéről, igen, nem, nem, nem fogadtak minket magas szinten. Ennek ellenére szabadon mozoghattunk az országban, és biztonságban voltunk. És minden ö, megszervezett találkozót végre is tudtuk hajtani, találkoztunk mindenkivel, akivel akartunk. A jelentésben ott vannak tapasztalataink, ezek úgy foglalhatók össze, hogy egyrészt minden szervezet, amelyel találkoztunk, melyhez nagyon mely sok civil szervezet, politikai szervezet, gazdasági, politikai szövetségek tartoztak, ellenzéki szervezetek, a vatikáni nuncius, a választási megfigyelők, mint mondottam, NGO-k, emberi jogi szervezetek, újságírók. Tehát, mint mondottam, nagyon széles körül volt a, a skála, és mindenkivel tudtunk találkozni, ahogy terveztük, kivéve a kormány képviselővel. Volt ugyan a külügyminisztérium tisztviselőjével és a választási bizottság tisztviselőjével volt tervezett találkozó, de Ezekre nem került sor végül, nem volt fogadókészség. Ilyen módon nem ismerkedhetünk meg a, személyesen a kormány álláspontjával. De elég egyhangú volt az információ, amit beszereztünk egyrészt. A venezuelai állam nagyon nagy nehézségek előtt áll. Ne felejtsük el, olyan országról beszélünk, amelyben rettetesen magas a bűnözési arány. Évente 25 ezer gyilkosság történik az országban, a gazdaság nagyon nehéz helyzetben van, kb. 200%-on van az inflációs ráta. A, a bolivár és a dollár közötti váltási kulcs is mutatja, hogy katasztrofális az állampolgárok helyzete. bőrönde mennek, bőrönde viszik a pénzt a napi bevásárláshoz szinte, a kórházak alig-alig működnek, tehát az ország rettetesen nehéz helyzetben van. Másodszorban megállapíthatottuk, hogy a venezuelai állam, illetve az ott működő szervezetek szívesen kommunikálnak, el akarták mondani az ország helyzetét, mindenki szívesen beszélt róla, a súlyos demokratikus problémák az országban abból adódnak, hogy abból is adódnak, hogy a két évvel ezelőtti elnökválasztásokon Maduro csak egy nagyon picit fölényel tudta megnyerni a választásokat, és azóta folynak a tüntetések ellene. Ezek a tüntetések erőszakos cselekedetekhez is vezettek az utcákon. 43 halottat számláltak ezek, a tüntetők és a rendőrség részéről is. Erőszakoskodtak a tüntetők is, meg a rendőrség is. Ám ettől eltekintve is romlott a helyzet, és egyre élesebbik a politikai helyzet, a szembenállás a társadalomban egyes ellenzéki vezetők, polgármesterek vagy politikai vezetők, fontos politikai pártvezetők is börtönbe kerültek, meg diákvezetőket is elfogott a kormány, és a kormány tehát keményen szembefordult az ellenzékkel, az ellenzék viszont egységesedett. 28 párt, egészen szélső baltól szélső jobbig, ül a demokratikus ellenzékben egy asztalnál, szembefordulva a jelenlegi kormányjal. A végkövetkeztetésem a következő helyzet láttam. Amíg nyitva álló bírósági perek, a, amelyeket az ellenzéki vezetők ellen intottak, nem felelnek meg a jogállamiság feltételeinek. Nem nagyon feltételezhetjük azt, hogy a bíróságok függetlenül működnének, sajnos. És harmadsorban úgy gondolom, hogy az utolsó választások, amelyek egyáltalán utolsóak voltak azóta az ország történetében, arra engednek következtetni, hogy nem kiegyensúlyozottak, nem voltak kiegyensúlyozottak a feltételek, tehát a választásokat nem tisztességes és méltányos módon szervezték meg annak idején, ám az is megállapítható, hogy a saját választási megfigyelőink jelentése alapján nem volt megállapítható csalás, tehát mi sem állapítottunk meg csalásokat konkrétan. Tehát technikai szempontból a választások tiszták voltak, sőt a, a a kiküszöbölő jól működő rendszerben történtek technikai szempontból a választások. December 6-án reméljük, hogy Tehát nagyon nehéz az, az, az, az élet ebben az országban, ezért fontos, hogy képviseljük álláspontunkat, és a venezuelai politika helyzet javítását szorgalmazzuk, ezzel segítve az ország helyzetének javulását. Az a cél, hogy ne csak technikai választási megfigyelés valósul meg, hanem a parlament működését is tudjuk vizsgálni annak ebben a folyamatában is részt vehessünk, kifejezve szolidaritásunkat az országgal. Presidente, muy rápidamente comparto todo lo que... Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Kiegészítésképpen, amit a kollégám mondott, egy dolgot ki kell emelnem. Azt mondta, hogy Luis Manuel díaz megölték, és pedig, hogy politikai okok miatt ölték meg. Ez nem lehet egy olyan kijelentés, amelyet önnek kellene itt kijelenteni. Ennek Venezuelából kell jönnie. Venezuelában nincsen demokrácia, nincsenek demokratikus választások, nincsen szabadság, nincsen sajtószabadság, és nincsen olyan szabadság, hogy a választásokba normálisan be lehessen látni. Nem szabadok a választások. Milanda Caprillo a saját választókerületében eh, lövéseknek volt kitéve. És eh, egyéb politikusokra is rálőttek. Ez a mai realitás Venezuelában az ellenzéket vagy börtönbe csukják, vagy máshogy akadályozzák meg, hogy jelölt legyen. Nem lehet Venezuelában félelem nélkül kimenni az utcára. Venezuelában csak úgy lehet kimenni az utcára, hogy az ember tudatában van annak, hogy megölhetik. Nekünk meg mindent meg kell tennünk, hogy ott legyünk december 6-án Venezuelában. A parlament delegációjának ott kell lennie. Meg kell akadályoznunk, hogy olyan megbeszéléseken veszünk részt, ahol csak az államhatalom képviselői vannak. Én arra gondolok ezzel, hogy a venezuelai helyzet rosszabb lett. Ezen kívül azt sem engedték meg, hogy meg megbeszéljük a helyzetet, hogy leüljünk egy tárgyalóasztalhoz. Azt javasolnám, hogy Krúzel képviselő még szót kap, és hogy ezt a vitát akkor folytatjuk, hogyha tíz előtt befejezzük a szavazást. Tehát szerintem ez így korrekt, mert szavaznunk kell. Hiszen elég sok módosító van. Krúze úrnak még átadnám a szót és akkor utána folytatjuk a felszólalók sorát, hogyha 10 óra előtt befejezzük a szavazást. Tehát Krúza úr, öné a szó. Köszönöm. Az információk, amelyeket hallottam, elég rémisztőek. Újságíró vagyok, és újságíróként mindig eh, gyanakvó vagyok, tehát nem biztos, hogy választási kampány során lőtték le a politikust. Tehát itt eh, igazából tényként állítunk be valamit, eh, ahelyett, anélkül, hogy megvizsgáltuk volna, hogy mennyi az igazság tartalma. Én úgy értettem, hogy itt a renden szerepel ez a téma, és azt is láttuk, hogy nagyon nehéz ezekkel az információkkal kezdeni valamit. Tehát mindenképpen ellentmondásos a helyzet. Ezen kívül azt is szeretném elmondani, hogy eh, nagyon rossz a helyzet Venezuelában, nagyon rossz a gazdasági helyzet, de nem csak Venezuelában katasztrofális a gazdaság helyzete, és nem csak ott van szegénység, tehát máshol is. A kormányzatot pedig nem érdekli a szegények sorsa, pedig a szegénység növekszik. Az első választáson 200 ezer szavazattal győzött a kormánypárt, és hogyha valaki ilyen eh, szavazat többséggel nyer, akkor számíthat arra, hogy a következő választásokon 70 eh, ezer szavazattal nyer majd. Tehát a bűnözés is nagy Venezuelában. Venezuela nem a világ leg eh, legdurvább ország, a Hondurasban történik a legtöbb erőszakos bűncselekmény, legalábbis a WHO adatai szerint. Fellájó pucsa után 60 újságíró töltek meg. És Kolumbia jobb. Tavaly Kolumbiában jártam, és Kolumbiában több mint száz emberjogi aktivistát öltek meg. Ez azért eléggé érdekes. Venezuelában 111 televíziócsatorna van, és csak 22%-uk állami televíziócsatorna. A 18 legfontosabb csatorna Telesurra, Globavision, és így tovább magánkézben van. És ezek nyíltan ellenzéki csatornák. Tehát ez nem, ez nem hazugság, ez tény. Emlékezhetnék még arra, hogy eh, mit mondtak. Például Kubáról, tehát 2002-ben Tehát eh, igazából tudnunk kell, hogy eh, kivel beszélünk. Tehát, eh, hogyha eh, egy politikus eh, arra buzdít, hogy szálljanak meg egy követséget, hát annak börtönben a helye. És 2007-ben pedig amnestia volt. Végezetül pedig... Tehát Hagy, hagy mondjam el, hagyd beszélj. Én, én sem szakítom félbe, hogyha ön beszél. Köszönöm. Köszönöm szépen gyorsan kell haladnunk, hogy folytatni tudjuk a vitát. Megmondtam, elmondtam, valakit megöltek. Egy politikai fogoly felesége jelenlétében nem többet, nem kevesebbet mondtam el. Nincs utalás arra, nem tettem sem utalást, hogy kitartanék felelősnek ezért a dologért nem is szeretném ezt az inget magamra venni, hogy én ebben itt bármilyen módon döntsek, vagy utaljak. Tudomásul vettük, hogy Venezuela nem a legmagasabb bűnözési rátával bíró ország, hanem csak a második a világrang sorában. De hát ez nagyon nem változtat a helyzeten, azt hiszem. Most azon szavazni fogunk. Un punto de orden. No, Sie haben nicht das Wort. Egy... Nem kapta meg a szót. Szavazzunk. A majd lesz idő, akkor majd utána megbeszéljük ezeket a dolgokat. Um nem, nem kapja meg a szót. Kapcsolja ki a, meg, a mikrofonját. Megállapodtunk, hogy most szavazzunk. És aztán utána lehet, hogy tovább vitatkozunk, ha lesz rá idő. Még ha nem is veszek részt majd ezen. Wir tehát, a kínai jelentés témájában szavazzunk. A 324-es módosított visszavonta benyújtója, ezt előre bocsátom. Szocialista frakció részéről. Kérem, hogy ott hátul az olcsó ülőhelyeken is csendesedjenek el, a karzaton úgymond, ott-ott. Hölgyeim, fejezzék be a beszélgetést, vonuljanak ki. Das, die SND frakció... A szocialista frakció azt javasolta, hogy a 13-as kompromisszumos módosítót egy szóbeli módosítással egyetemben fogadjuk el. Ez elkerülné, hogy itt félreértésekbe keveredjünk az intával. Kérdésem, hogy van-e van, akinek ellenvetése azzal szemben, hogy ezt a szóbeli módosítót felvegyük az adott kompromisszumosba. Én azt javaslom, mert ahol nem kell vitázni, ott ne vitázunk szerintem. Én nem látok ellenvetést, akkor így elfogadjuk ezt. És a 13-as módosítót így kiegészítve szavazzuk. Kezdjük. Van a jelentéstevőnek a szavazás előtt mondandója? Köszönöm szépen, nagyon röviden csak. Nagyon köszönöm az árnyék előadók konstruktív tartalmi munkáját, és nagyon jó hangulatban és jó szellemben tudtunk együttműködni. Köszönet ezért. Das ist doch schon mal ein guter Satz. Ez már jó így akkor. Akkor 9-es számú módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 167 mellette ellene tartózkodók, elfogad. 177 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 178 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. Mindjárt én is megkeresem a kártyámat közben. 179 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. van mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 189 mellette, ellene tartózkodók, ki van mellette még egyszer, bocsánat, 198, 189 189 Paunova jegyzi. Gáler úr, ez a néppárti szavazó is remélem, amit néz. Jó reggelt kívánok! That is, wer Ki támogatja a 189-est? Ellene? Tartózkodók, elvetettük. Igen. 191 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 193 mellette, ellene, tart, nézzük meg géppel a 193-ast. Or az it Hm? Ist angenommen mit 29 29-25 ellenében elfogadtuk. 94 mellette, ellene, tartózkodók, szavazunk géppel erre is. Lezárom a szavazást. 28-29 ellenében előpöstöttük. 195 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 196-97 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 198 mellette ellene nézzük meg géppel. Lezárom. 36-27 elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Hol is van? Megvan. 12 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as kompromisszum szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16, az megvolt. 203 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 204 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 205 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 206 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 207 mellette eleme tartózkodó elfogadtuk. A 199-est elfogadtuk? 209 mellette eleme tartózkodók elvetve. 210 mellette eleme tartózkodók elfogadtuk. Géppel nézzük meg? 211 mellette. A 10. 11-ről szavazunk most. 211 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 212 mellette. Ellene. Tartózkodunk Géppel nézzük meg. 2.12. Lezárom. 30-26 ben elfogadtuk. 2014 mellette ellene tartózkodok elvetve. 215 mellette ellene tartózkodok elfogadtuk. 216 mellette, ellene tartózkodó. Szerintem elfogadtuk. Géppel nézzük meg? Rendben legyen 216. Lezárom. 32-37 ellenében elvetve. Szeretnék utalni arra, hogy a néppártnál kettő szavazattal több van, mint kéne. Itt nem számított, de a liberálisokban mindig túl sok van. Tehát a néppártnál kérem, hogy rendezzék a sorokat, hogy ketten keves, kettővel kevesebben szavazzanak, mint az előbb. 2014 jön most, ugye? 14 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 2019 mellette. Ellene tartózkodók elvetve. 220 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 229 mellette ellen tartózkodók elvetve. 2.31.32 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 2.33 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartozkodó. elfogadtuk. 251 mellette ellene tartózkodó elvetve, 19-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk 20-as kompromisszum mellett, ki szeretne tartózkodni, akkor kérdem. Köszönöm, Solc úr. A történetírás feljegyzi ezt majd. 20 kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók. egy mellette ellene tartózkodók elvetve. 262 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 264-65 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 266 mellette, ellene tartózkodók. Szocialisták meg a néppárt kevés évet részt ebben, 266 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Huszonegyes kompromisszum, ha jól látom. Nem. 273 előtte még, mellette. Ellene tartózkodók Elfogadtuk. Nézzük meg géppel. 273. Lezárom. 35-29 ellenében elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 275 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 278 79 81-ben az urak itt megállapodtak valamiben, ugyanazok módosítók, egyforma módosítók. Honnan jöhet ez? Ki van mellettük? Ellenük? Tartózkodók? Elfogadtuk. 285 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel. Lezárom. 16.47 elében elutasítottuk. megpróbáltam keresztülni, nem sikerült. 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 290 mellette, ellene tartózkodó. Elvetettük. Kettő mellette, ellene tartózkodok. Elvetettük. 295 mellette, 94-ben akar ellenőrzést? Legyen, lezárom. Tényleg. 42 ellenében elfogadtuk. 295 mellette, ellenet tartózkodók elfogadtuk, 300 mellette, ellenet tartózkodók elfogadtuk, 301 mellette ellene tartózkodunk. Ez sem világos. Ki van mellette? Még egyszer. Ellene. Nézzük meg géppel. Lezárom. 29.30 ellenében két tartózkodással elvetettük. 23-as kompromisszum mellette elleme tartózkodok. Elfogadtuk. És áttérünk a 303-asra mellette. 303-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 308-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 312-313 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 316-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 329-es mellett. ...324-est visszavonták, azt is visszavonták igen, itt a, a 322-es és 324-es visszavonták. Tehát a 329-es jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 311-es mellett, a 31-es. Tehát a 331-es Borgézió mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 336-os mellett, ellene, hát ez megint össze-vissza, még egyszer, 336-os mellett, ellene, ez egy nagyon érdekes koalíció, de nem derül ki. Ezt mindenképpen ellenőrzéssel szeretném tisztázni. Tehát egész jobbról Leinenig. 36-26 ellenében elfogadtuk. 337-es ellene elutasítva. 27-es kompromisszum mellette ellene elutasít, elfogadtuk. 344-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 345 mellett ellene tartózkodás. Most a 327-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. es 347-es mellett ellene tartózkodás. Mondtam, elutasítva. 346-os mellett ellene elfogadtuk. 348-as mellett ellene. Tehát a 347-es még nem. 348-as mellett ellene tartózkodás elutasítva 300 bütikófőr úr Zárom a szavazást. Mindjárt. Még egyszer. Túl hamar zártam le. Ismételjük. Zárom a szavazást. 25-35 ellenében és elutasítva. Így Leinen úrnak esélye van 349-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Azért nem kell ennyire örülni a győzelemnek. Az emberek itt igazából nem értik a dolog magasztossága. Zárom a szavazást. 35-22 ellenében négy tartózkodással elfogadtuk. Most Schaffhauser úr a 350-essel mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 351, 52 mellett, ellene tartózkodás. 353-as mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Zárom. 33-31 ellenében három tartózkodásra elfogadtuk. 354-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 355 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 28-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 358-as mellett ellene Még egyszer mellette, 358-as. Ellene, tartózkodás elutasítva. 360 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 364-es mellett, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, de szerintem elfogadtuk. Zárom a szavazást. 36-29 ellenében elfogadtuk. 365-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 366-os mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 367-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 368-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 369-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 370-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 371-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 372 mellett ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. És 31-30 ellenében hat tartózkodással elfogadtuk. A 373 74, 76, 73, 77. Mind azonos. Valószínűleg a Szentlélek a képviselők fölött ugyanabban az időben lebegett. Ki mellette? Ellene? Tartózkodás ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Der Antrag ist mit 31-34 ellenében elutasítva. Tehát az imák sem segítettek. as mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Rajzgatál.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 Miért nem tudnak megegyezni a kollégák itt előtte? Tehát, mell, tehát a négy mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 35-23 ellenében 7 tartózkodással elfogadtuk. 387-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 388-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 389 mellett ellen elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 397-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. ...390. 99. Mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 403 mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Valószínűleg. Azért ne legyél itt szemtelen. Zárom. 36-25 ellenében elfogadtuk. wir haben einen Fehler gemacht. Hibát követtünk el. Nem szavaztunk a 384-esről és a 385-ösről. Menjünk vissza. Ki támogatja a 384-est? Ellenzi? Tartózkodás elutasítva? 385-ös mellett? Ellene? tartózkodás elutasítva. Így. Bütikófer úrnak megengedem, hogy most ezt ellenőrizzük. Die Abstimmung Zárom a szavazást. Ja. Az elnökök is tévedhetnek. Na most hol voltunk? 404-es mellett. Ellene. Tartózkodás. A fél épület részvételével elfogadtuk. 407-es mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 408-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 409-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 412-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 413-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 414-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 415-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 416-os mellett ellene tartózkodásra elutasítva. 419 mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Zárom. 33-30 ellenében elfogadtuk. 420-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 422-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 423 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 424 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 425-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 421-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 2639 ellenében elutasítva. 417-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Aha, tehát akkor ez már okafogyott. Mert a 423-at elfogadtuk. 418 mellett ellene ellenőrizzük. Leinen től Schaffhauserig. EVP ist wieder einer zu viel. A néppártnál egyel több. Immer noch einer zu viel. Még mindig, még mindig egyel több. Yeah, it's Plenkovic, obviously. Plenkovics nyilván. Zárom a szavazást. Ja. Elfogadtuk 33-31 ellenében. Két tartózkodással. 4-27-es mellett ellene tart, elutasítva. 427-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 42-23 ellenében elfogadtuk. 428-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 30-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 434-es. Ilyen messze van? Ú, ez jó. 434-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 434-es. akkor a 435-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 436-os mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. 436-os Bettini mellett. Ja jó, most ellenőrizzük. Ma, zárom a szavazást. Zárom. Elutasítva. Négyszáznegyvenes. Mellette. 430 azt szavaztunk? Igen, jó. Jó, tehát a 438-as. Elfogadtuk. 438-as mellett. Elutasítva, mert ugyanannyi szavazat volt. 438-as mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 440-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 441-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 442-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 449-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 453-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 454 mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Beschlossen. Zárom. 40-24 ellenében elfogadtuk. ...459 mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 27-26 ellenében eh, elfogadtuk. 460 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 463-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 465-66 mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 35-22 ellenében elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 472-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 32-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 479-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 481-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 484-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás Elfogadtuk. a Hatos kompromisszum mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 57-es, 58-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 59-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 30, 63 mellette Elfogadtuk az előzőt? Akkor 64 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 65 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve. 7-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 66 mell 68 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 69 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 70 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 71-72 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 73 mellette, A néppárt hogy szavaz? Ellene? Elfogadtuk. 74 mellette? Ellene? Tartózkodók. Nézzük meg éppen ezt. Kedves kollégák, kérem, mindenki vegyen részt a szavazáson. Különben nem látom jól, hogy állnak a viszonyok, ez elhúzza a dolgot, és a végén elektronikusan kell majd szavazni, mert nem, te, nem tudom áttekinteni. Lezárom a szavazást. 33-31 jelenében elvetve. Mi volt ez a 74-es? 75 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 76 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodók elvetve. Megint 3 egyben a szerzőjogok nyilván rendezve, 78, 79, 80 mellette ellene tartózkodók elvetve. 81 mellette ellene tartózkodók elvetve. 82 mellette ellene elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 84 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcvanöt mellette ellene tartózkodók elvetve. Elvetettük. De nézzük meg éppen. Lezárom. 25-35 ellenében elbizony. Bütikhofer úr rettentő kitartóma. Scholz 86 mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük. 87 mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük. 88 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel. Szerintem elvetettük, de lássuk. El, elvetettük. 89 mellette ellene tart, elvetettük. 90 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 91 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 92 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 94 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 95 mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg géppel. Szerintem elfogadtuk, de nézzük, lássuk. lezárom. 42-25 ezében átment. 96 mellette, ellene. Még egyszer mondom, 96 mellette, ellene, tartózkodó, elvetettük. 97 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 98 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 99 mellette elfogadtuk. 100, 101, 102, 103 egyben mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel, szerintem elfogadtuk, de lássuk. 32 ben elfogadtuk. Megyünk tovább. 106 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 107 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 108 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 109 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 110 mellette, ellene, tartózkodók, elvezettük. 111 mellette, ellene, tartózkodók, elvezettük. 112 ellene, mellette ellene elfogadtuk, 113 mellette ellene elvetettük. 114 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 115 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 116 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 117 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 118 mellette, ellene tartózkodók, elvetve. 119 mellette, ellene tartózkodó elvetve. 120 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 121 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 122-123 mellette. Ellene tartózkodók elvetve. 124 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 125 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 126 mellette ellene tartózkodók elvetve, 127 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 128-129 mellette ellene tartózkodók elvetve. 128-129 130 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 131 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 132-133 mellette. Ellene tartózkodók. Géppel nézzük meg ezt. Lezárom. 32-34 ben elvetettük. 134 mellette ellene tartózkodók elvetve 135 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 136 mellett 137 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 138 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 139 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 140 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 141-142 mellette ellene tartózkodók elvetve. 143 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 145 mellette ellene tartózkodók elvetve, 146 mellette ellene tartózkodók elvetve, 147 mellette ellene tartózkodók elvetve, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 150 mellette ellene Tartózkodok. elvetve. 152 mellette ellene Tartózkodok. elvetve. 154 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 155 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk. Most megyünk 2-3-4-es módosítók mellettük, ellenük tartózkodók elfogadtuk 11 mellette. Ellene tartózkodók elvetve, kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 15 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetve. as kompresszor mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 21 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve 22 mellette. Elvene. Tartózkodók elvetve 23-as mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve 24 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve 25 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve 26 mellette ellene tartózkodók elvetve 27, 28, 29 mellette ellene tartózkodók elvetve 30, 31 mellette ellene tartózkodók elvetve 32 mellette ellene tartózkodók elvetve 33, 34, 35 izgalmas összetételben mellette. Mellette ellene tartózkodók elvetve. Négyes kompromisszum mellette ellene tartó. Elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodók elvetve 43-as mellette ellene tartózkodó. elvetve Leinen úr hogy korrektek legyünk szerintem a 194-esen megint szavazni kéne mert 28-29 volt az eredmény később megállapítást nyert, hogy a néppárt kettővel több szavazattal bírt. Szerintem a tisztesség véget újra kéne szavazni. Kedves kollega, ott, minden ponton, ahol megállapítható. Ugye egyszer volt csak, hogy kettővel többet szavaztak, de akkor hat volt a különbség, figyelemmel voltam minden esetben, úgyhogy maradunk a döntésnél. Nem, 28-29 volt, de akkor már nem szavaztak kettővel többen, Hát jó, de utána jelentette be, hogy lesz tömeszfasznak. Elnök. Nem, egyszer jelentettem, amikor 30 32 volt az eredmény. De meg volt a nagy többség, és csak ott jeleztem. A többinél kivártunk. Jó, az nem volt világos, most világos, köszönöm. No, akkor a végszavazáshoz érkeztünk, elektronikus szavazás lesz, kérem mindenki voksoljon. Abschluss geschlossen. Der Bericht ist mit... Bezárom. 52 igen, 5 nem, és 9 tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálok a jelentéstevőnek, meg az árnyékelődóknak. Azt hiszem, értelme volt. Kicsit elhalasztani a dolgot, hogy újra egyeztessünk, meg lett a jó eredménye. Most viszont sajnos már 10 óra, el kell hagyjuk a termet, úgyhogy több időnk nincs a venezuelai téma folytatására, vitájára. A következő ülésen azonban megejtjük ezt majd, legkésőbb december 7-én az ottani választásokat követően. Köszönöm! Yeah. Uh, uh,